Voilà, chers collègues. chers collègues. Kedves kollégák, egy kis szünetet tartottunk, azért, hogy azok a kollégák, akik más ülésen voltak, csatlakozhassanak hozzánk. Voltak, akik itt voltak, ugyan távoztak. Örülünk annak, hogy Filip Redásoa itt van velünk, aki uh, biztonsági kérdéseket felelős alpolgármester Nidzában, és a közterek biztonságáról beszélünk, illetve a városi biztonság kérdésen különböző aspektusairól, tágértelemben Pradál úr nagyon fontos beszélgetőtársunk, ebben a szakbizottságban, nem csak azért, mert a polgármester eh, Nidzában és a biztonsági kérdésekért eh, felelős, mert annak idején polgármester volt, amikor szörnyű terrortámadásokra sor eh, került, július 14-én 2016-ban, két éve ennek már, iszlamista terrorista egy kamionnal hajtott be a angol promenádra, 86 halálos áldozatot követelt a támadás, és több uh, uh, sérültet. Predál úr Krisztián uh, Eszkuzi uh, üdvözletét is továbbítja, és természetesen egy nézett deklarációt is aláírta, amelyet 2016. November, szeptemberében írtak alá. Julian King is részt vett az Európai Parlament képviseletében. Londoni, Berlini, eh, Barcelonai, Madrid terrortámadásokhoz hasonlóan ez az Európai Parlamentet is érintette, és nem csak az Európai kontinensen, hanem másutt is, New Yorkban, Rio de Janeiroban is történtek hasonló támadások. Éppen ezért nagyon fontos a nagy események kapcsán a köztereken megfelelő biztonságot garantálni. Radal úr, megadom ennek a szót kb. 10-15 percben. És hogyha egyet tért, akkor az ön előadása után a pingpong módszer keretében teszik fel a kollégák a kérdéseket, és ön pedig közvetlenül a kérdések után válaszolhat. És ezt a vitát is igyekszünk lendületessé tenni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem, hogy követni tudom a pingpong módszert. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök, tisztelt alelnökök, a terrorizmus ellenes szakbizottság eh, kérésére érkeztem önökhöz egy nagyon fontos témában. Kb. egy éve vagyok a polgármester, hiszen Esztrozit képviselem, ma ő a polgármester Nidzában, és a téma terrorizmus ellenes küzdelem eh, foglalkoztatja az intézményeket, és gratulálni szeretnénk Julian King biztosnak is. Több mint 450 sérült volt, és 86 halálos áldozata a négyzeti terrortámadásoknak. Két évvel a terrortámadások után hamarosan elérkezik a megemlékezés napja, az egész Franciaország és az egész Európai Unió, illetve az egész világ célpontja a támadásoknak nem fogom elfelejteni a szolidaritás jeleit a támadások után. Az emlékezetünkben ezek örökre beégtek. Niz, Nizza ellenállt és felállt a, a promenádon is. Nagyon fontos, hogy ne e, engedjük a terüstákat felépni, ezzel tartozunk az áldozatoknak, azok családjainak, illetve az élőknek a um, barcelonai támadások után a nidzai polgármester azt, kérte, azt kérte az Európai Parlamenttől, hogy támogassa a városokat. Christian Estrosi egy euró-mediterrán konferenciát szervezett a radikalizáció elleni küzdelem témájában, King biztos jelenlétében 2016. szeptemberében 29-én 60 mediterrán térségű polgármester írta a nizzai nyilatkozatot, és létrehoztak egy e, európai alapot a közterek biztosítására. Az Európai Bizottság 2017. októberében egy cselekvési tervet mutatott be közterek biztosítására, annak érdekében, hogy az európai polgárokat jobban meg lehessen védeni a terrorista támadások ellen, egy olyan Európát létrehozni, amely megvéd Nagyon fontos, hogy a terroristák alól kihúzzuk a talajt. Az önkormányzatok szerepe ebben eh, a kérdésben különösen hangsúlyos, ami az európai finanszírozást illeti. Krisztián Esztrózi kérésére a bizottság nagyon rövid határidőn belül 18 eh, millió 800 ezer európai, eurót szabadított fel ezekre a célokra és nagyon fontos a transnacionális projektek támogatása a közterek védelme értekében. Ez az európai polgároknak megmutatta azt, hogy az Európai Uniónak ilyen is konkrét szerepvállása van mindenben. Nizza városa 2020-as stratégiába bekapcsolódott, és az elmúlt év februárjában az FSI kérdéseire is reagált. Nagyon fontos a városok védelme, a terrorizmus ellen, az urbán térségek védelme, Torino, Liège, van együttműködés, és az Európai Bizottság választotta ki a legfontosabb projektokat. Tíz további város csatlakozott ezekhez a projektekhez. 2019-ben indulnak ezek a projektek 36 eh, hónapon keresztül, és 3 millió euróval támogatják ezeket a projekteket. Nagyon fontosak a képzések, a nemzeteken átnyúló képzések, közös rendőrségi gyakorlatok megszervezése önkormányzati szinten, és az Európai Biztonság hete is megvalósul. Gratulálunk a városi biztonság garantálása az európai kezdeményezés jegyében, és egy harmadik eh, téma létrehozásához az Agenda űrbenhez. A Régiók Bizottsága márciusban szervezett konferenciát a terrorizmus ellenes eh, küzdelem témájában, és a nidzai polgármester bemutatott a stratégiát a többi európai polgármesternek. Nagyon fontos, hogy a polgármesterek aktív módon járuljanak hozzá ez a küzdelemhez, a erőszakos radikalizáció ellenes küzdelemhez, és nagyon fontos cselekvési terület kialakítani rendszeres beszámolással, a technológiai innovációk figyelembevételével, illetve az Európai Bizottság nagyon fontos, hogy értékelje a közterek eh, érzékenységét, illetve a középületek felszereltségét. Nagyon fontos a eh, közös és egyéni ellenállás a terüstött támadásokkal szemben. Nidza aktív szerepet óhajt betölteni ebben a párbeszédben az európai városok között, annak érdekében, hogy az információt, a tapasztalatot egymás között ki tudják cserélni, illetve a helyzeten javítani tudjanak, és a lokális politikáikon javítani nem csak a terroristák ellen, hanem a városi erőszak bármely terjedése ellen, manipulának terjedése ellen. Itt a város megmutatta azt, hogy a biztonság területén az európai együttműködés mennyire fontos, ez politikai prioritás, illetve mindezt szeretné előtérbe helyezni, és a polgárok érdekében a legmagasabb szinten megvalósítani. Az elmúlt év júniusában technikai workshopot szervezett Nidzaváros a Digi Home-mal karöltve, illetve az Iszprei Kutatóintézettel karöltve a közterek biztosítása témájában, és Nidza osztotta tapasztalatait más városokkal, az angol promenádon történő befektetésekről is beszámolt, és elsőként Franciaországban valósította meg a közterek felügyeletét a GRC szakértői között is eh, fontos eh, közös munka indult. Nagyon fontos a városok biztonsága, eh, anélkül, hogy úgymond falak körbevett várokat építenénk. Az e, a városok és az európai intézmények őszinte, hatékony és közvetlen párbeszédet folytatnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, de azt gondolom, hogy az együttműködésben tovább kell lépni, és a terrorizmus ellenes küzdelemben is. Monika Holmér asszony és Helga Stevens asszony jelentés tervezetét nagyon fontosnak tartom. Ez az anyag váltóságra tesz tanúbizonyságot. Szeptember 11-e a a módosítók benyújtásának határideje. Nagyon fontos ebben a dokumentumban elegendő figyelmet szentelni a városoknak, a városok képviselőinek szerepét el kell ismerni ebben a harcban. Nagyon fontos a finanszírozást is biztosítani megfelelő jogi eszközöket a városi térségekben, de a vidéki térségekben is. Hiszen ők is szembe találkoznak a terrorizmussal ami a 2020-ig tartó pénzügyi támogatást illeti, a Horizont 2020 meghosszabbítását. Ezek nagyon fontos kérdések, és amikor az Európai Parlament ezt a témát tovább viszi a helyi szereplőkkel együtt, és az FSZI keretében a tagországok társfinanszírozásra támogatják majd ezeket a projekteket. Nagyon fontos az európai jogalkotást is javítani, tagországi jogalkotásokat harmonizálni, azért, hogy megfelelő innováció valósulhasson meg. Illetve a személyek alapvető jogainak megerősítése, a biztonság megerősítése, és ezt példázza az Európai Parlament jelentős tervezete is. Szeretnénk behozni egy intergrupot a városi biztonság kérdésében a következő Európai Mandátum alatt majd, nagyon örülünk a két jelentés tevő javaslatának az európai struktúrákat illetően, új struktúrák létrehozását illetően, radikalizáció elleni küzdelem, illetve az áldozatok képviselő központ létrehozását illetően. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagországok is támogassák ezt, és Nizza városa nagy megtiszteltetésben érezné magát, hogyha a központok egyikét itt helyeznék el. Kutatás, innováció kérdése is nagyon fontosak és a lakosság pszichológiai egészségének megőrzése is. A gyermek a pszichiátriai szolgáltatók az egyetemeken is nagyon fontos munkát végeznek, és nagyon fontos a pszichotraumatizmus értékelése, és miután traumán mentek keresztül, nagyon fontos pozitív tapasztalatokat szerezniük a Stop Blues egy ilyen jellegű eh, projektnél, tehát teljes lakosságra kiterjesztettek, és a terrortámadások utáni mentális egészség kérdése is. 2018. február 13-án Kopenhágában um, Nidza városa részt vett egy másik csúcs találkozón, és az egészség kérdésén eh, Nidza városa felszólalt, A pszichotraumatizmus terrortámadások után egy olyan téma, amely az európai együttműködésre van szükség a városok között és az európai intézmények, illetve nemzetközi szervezetek támogatására. Kopenhága csúcs találkozón a memorandumot fogadtak el a polgármesterek, és kísérleti projektet, javaslatot az Európai Bizottság, nagyon fontos az egészségügyi szakemberek képzése is a terület támadások utáni időszakokra. Mindenek hatását még nem sikerült felmérni. Végezetül Szlimovát szeretném uh, idézni ki a parlament korábbi elnöke, Nidzai polgár. Nagyon fontos, hogy a terrorizmus ellen megfelelően fellépjünk és a gyűlölet ellen, az antiszemitizmus, a rasszizmus, az intolerancia ellen küzdjünk. És nagyon fontos a régi démonokat leküzdeni, hiszen itt történtek a legsúlyosabb hibák. Nagyon fontos az embert és méltóságát tiszteletben tartani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Filip Prada. Igen, megtapsolhatjuk őt. Köszönjük szépen. Köszönjük ezt a pontos előadást. Konstruktív előadást, igen, pozitív volt mindaz, amit hallottunk. Ez Simon Weil gondolatainak idézés az Európai Parlamentben az összes európai számára egy nagyon érzékeny téma, és emlékeztet arra, hogy Nizzai fiatalságának kora is meghatározó volt életében. Köszönjük, hogy értéket a két kollega munkáját. Ezt a munkát folytatjuk majd, lesznek a módosítók szeptember 11-e előtt és örülünk annak, hogy szívesen fogadnák az említett két létrehozandó központ egyikét. Nézzük tapasztalatai, nyitottsága, dinamikus fejlődése, erre nyilván alkalmasá teszik, és önök nagyon jó pozícióban vannak, ami a központok létrehozását illeti. Természetesen Erről még nincs végleges döntés, és nem a parlament dönt erről egyedül, de e, vettük a javaslatait. Zsered Döpré kolléga kap most szót. Ő az AIDE koordinátora, parancsoljon Döpré képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is e, Pradál úrnak el szeretném mondani, hogy mennyire értékeltem azt a humanizmust, amely átadotta előadását, de ez egy realista is maradt, beszámolt azokról a kezdeményezésekről, amelyeket Nidza városa a tragikus katasztrófa után megragadott. Leírtam azt, hogy indítottak egy kísérleti projektet, Kérem, hogy a um, titkárságot, hogy ennek eh, a, um, projektnek a paramétereit, hiszen költségvetési szakbizottsági tagként um, igyekszem elérni majd azt, hogy ezt támogatást kapjanak. Nagyon fontos az innovatív felszereltség biztosítása a terrorizmus ellenes küzdelemhez. Örülnék annak, hogyha erről több szót eh, is szólna. Van egy kutatás, amely más perspektívába helyezi mindezt. Nem tudtam elérni a konkrét terminológiát, ön beszélt egy központi um, városi központról, amit létrehozni, létre szeretnének hozni Nincában és mi jellemzi ezt a kísérleti projektet. Holmeyer asszony, tehát a Stevens asszonyok felvetették az áldozatok kérdését is, az áldozatok szempontjait, a négyzeti támadások kapcsán a francia szabályozás, ez egy olyan szabályozás, amelyet ön különösen hatékonynak értékel el, illetve mik azok a pontok, amelyeken még javítani lehetne illetve más országoknak is esetleg ezt ajánlani tudná, nem csak Franciaországnak. Köszönöm szépen Gerard Dupré képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm Dupré úr, a kezdeményezettek, úgymond a kollégáim is, akik hozzájárultak a jelentéshez, tehát nekik is továbbítom a gratulációt, ami a felszereltséget illeti egyes kérdés. Nem csak a belső térségek eh, közterek védelméről kell beszéljünk, hanem a, az óvintézkedésekről. Nincs olyan új eh, technológia, amely eh, kísérletezünk négyzában, hanem a különböző technológiák integrációját próbáljuk megvalósítani. Ön beszélt a kamerák elhelyezéséről, nagyon sok kamerát el lehet helyezni, viszont itt felmerül egy nehézség, a városában. Ezeket a összesen 2000 helyszínen helyeztük el, buszokon is. Ezeket nem lehet eh, egyre figyelemmel követni, tehát eh, nincs innovatív technológiánk, meg kell nézzük majd azt, hogy az intelligens em, mesterséges in, in, intelligenciát hogyan tudjuk felhasználni mindehez. Például a videó eh, felügyeletet végzőt az intelligens em, mesterséges intelligencia riasztaná bizonyos paraméterek alapján, paraméterek alapján, például egy virtuális részt figyelhetne a kamera, ez megjelenne a képen, de az adott személy esetben bele tudna avatkozni a helyzetbe az ilyen típusú rendelkezéseket vagy a temetők, vagy a kultikus helyek védelme érdekében hozzuk, ahol nagyon erőteljes, szimbolikus jelleggel rendelkeznek az adott műemlékek, és a, temetők, az iskolák, a kultikus helyek védelme nagyon érzékeny pont számunkra. Tehát ez a mesterséges intelligencia kérdését is felveti. Van egy további téma, amelyben jogalkotási javítás van szükség Franciaországban, ez pedig bizonyos feltételek mellett a, az arcfelismerő rendszerek használata. Ma a magasan definiált képernyővel rendelkező kamerák, ezek ilyenek négyzában, lehetővé teszik ennek a szabályozásnak a megvalósítását, ezt teszteltük. És mindehhez a bíróságok, illetve a titkosszolgálatok is hozzáférhetnének, és a kamera tudnak különbséget tenni a különböző képek között. Hát nem szeretnénk ezt a rendelkezést állandóan használni, hanem bizonyos alkalomokkal, például amikor nagy tömeg gyűlik össze, hogyha gyanús személyek vannak a tömegben, nagyon fontos kideríteni azt, hogy miért van ott az a személy, és a, a um, kamerákért az önkormányzatok felelősek, ezeket az állami hatóságok számára is rendelkezésre lehet bocsátani, és mindez hatékonyabbá tenni a munkát. Tehát ez egy jogi innováció, nem technikai jellegű innováció, a belügyminisztereknek ezt bemutattuk. Ma azonban nincsen francia jogi keret mindehez, mindenek megvalósításához. Van egy további kísérletezés, amely nagyon súlyos témákra emlékeztet. Ezeket a videójátékokat ismerjük. Ami pedig a felügyeletet illeti, a központi felügyeleti helyszínnek, olyan helyszínek, ahol az összes adatot elemzik az adott város kapcsán biztonsági szempontból, nem csak biztonság szempontjából, a közlekedés forgalom, a parkolás, többi meghatározása szempontjából. Ezek vizuális rögzítő eszközök, Például a levegő minőségét is mérni lehet, egyéb más szempontokat. Említettem a 2000 kamerát, egyéb információk megszerzését, és ez lehet egy olyan helyszín, ahol a Nemzeti Rendőrség képviselői folyamatosan jelen vannak, ezt pedig az önkormányzatok kezelnék. Egy olyan helyszínről van szó, nagy rendezvényekről, ahol um, a felügyelet um, igen nehézkes, tehát nagyon fontos, hogy az összes lehetőleg rendelkezésre álló eszközt itt megosszuk. francia területen a hadsereget is mobilizálni lehet, járőröket alkalmazni. Fontos, hogy ez az önkormányzat hatáskörén belül maradjon, mindez innovatív jellegű, de lehet egy olyan innovációról is szólni, amit helyszínen dolgoztak ki, és a rendőrök és valószínűleg mindezt pozitívnak értékelik majd, hiszen minden megvan benne, amit szeretnének. Egyenre azonban csak a vidéki felügyelet létezik, ami itt a városát illeti. Itt nagyon fontos, az önkormányzati szolgálatok a nemzeti rendőrséggel együtt dolgoznia a helyi rendőröknek, és nagyon fontos, hogy megfelelő információt biztosítsanak a jó szereplők, és eh, a dolgok mindig bonyolultá válnak, hanem nem sikerül közösen egy asztalhoz leülni. Ami a az áldozatokat illeti, itt nagyon szerényekkel tudunk csak lenni, amit elmondhatok, itt vannak közösségi aspektusok is, de van az áldozatoknak egy saját személyes egyéni szomorúsága is. Nidzában egy családi eseményről volt szó, tehát itt egy eh, teljes nemzetet érintett a támadás. Az egyéni fájdalmat csak az idő tudja megoldani, Ami pedig a kollektív rendelkezéseket illeti, a négyzetállásokkal szemben csak néhány része, részt osztok meg. 90 Tehát uh, ahol megállt a, a kam, kamion, 84 halálos áldozat volt, de utána még két személy veszítette életét. De nagyon fontos a mentés kérdése, tehát ez a két személy nem jutott el időben a kórházba, azért halt meg. Vannak fizikai, pszichológiai áldozatok, és azt gondolom, hogy az ő védelmüket jobban meg kell szervezni. Ki válhat áldozattá a pszichológiai segítségnyújtás sem megfelelően kidolgozott, és az is igaz, hogy ezen a területen egyelőre még csak az első lépéseket tesszük meg. A tömeges terror támadások sajnos nagyon sok európai várost érintettek. Erről most nem fogok litániát mondani. Jelenleg tanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk beazonosítani azt, hogy ki az, aki áldozata egy traumatikus eseménynek. Ez nagyon fontos az ő egészségi, pszichológiai állapotukat folyamatos figyelemmel kísérni. Ma vannak olyan személyek a pszichiátrián belül, akik úgymond ide járnak konzultációra, mert a áldozatai voltak a terror támadásnak. Nagyon fontos a stigmatizáció ellenes közelem, a nyitás, a speciális terek létrehozása, ahol rendelkezésre állnak a szakemberek, diszkréten történik a kezelés, és fontos a kollektív figyelme kísérés is. A pszichológusok és pszichiáterek, akik ebben a témában dolgoznak, szintén tudják azt, hogy még nagyon sok tanulni valójuk van. Igen, ezen a helyzeten tovább lehet javítani, de azt gondolom, jelenleg ez a benyomásom, és itt nem a Nidzai város, Nidza város a felelős ezért, hanem a, a e, megyék, itt a város pszichológusai, házi orvosai, is fontos megfelelő vegyenek részt, hiszen a pszichológiai traumatizmus szükségesé teszi az értékelést, és ennek a sötusai tovább kell pontosítani. Nem csak a terrorizmus lehet trauma, egy város, egy közösség ellenálló képessége, fontos, hogy a terrorizmus kapcsán is megjelenjen. Krisztián Eszpózi kérésre ambiciós terve dolgoztunk ki az önkormányzati személyzetre. Tehát voltak, akik közvetlen módon érintettek voltak, és ez a traumatizmus tovább él. Ami pedig az eszköztárat illeti, egy a téma folyamatosan újból és újból felmerül, ez pedig az elővigyázatosság tehát akkor lehet ellenálló valaki, hogyha megfelelően elővigyázatos. Franciaország megnyerte a az elődöntőt, a um, meccs előtt volt egy összetűzés, három perc alatt véget vetett a rendőrség ennek Nidzában és mégis volt 30 sérült. Ez is mutatja a nidzai lakosság félelmét, Éppen ezért itt egy hosszú távú kezelésről van szó. Vannak olyan gyermekek is, akik uh, a édesanyjai akkor voltak terhesek velük, amikor a terrortámadás történt, tehát úgy hozzák hozzánk a családok a gyermekeiket, hogy nem tudják, mi a baj a gyermekkel. És azt gondolom, hogy ez már ma is bizonyított, hogy a trauma miatt ezeknek a gyermekeknek a DNS-ében van egy olyan elem, ami másokéban nincsen amikor van egy probléma, és ezt mutatja a francia, a francia tapasztalat is, ilyenkor az emberek az polgármesterhez, a közintézményekhez fordulnak. Köszönöm, köszönöm az előadást. Köszönöm, hogy beszámolt mindenről a trauma kap, kapcsán, köszönöm, hogy mondott példákat a gyermekek kapcsán, akik akkor még hát sem születtek, amikor a terrortámadásra sor került, illetve a kollektív félelemről is ejtett. hiszen ez kézzelfoghatóan jelen van Franciaországban, talán még jobban is, mint más tagországokban. Most pedig a jelentéstevőnek, a árnyék jelentéstevőnek, mondjuk Holmejernek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük szépen az alpolgármesternek, hogy eljött hozzánk, és nem csak válaszol a kérdéseinkre, hanem ajánlásokat is megfogalmaz, amelyeket megfontolhatunk, figyelembe vehetünk, és szívesen be is építjük ezeket a különböző dokumentumainkba. Simon Weit említettem, ahogyan a jelentésből uh, láthatta, én magam amellett volnék, hogy egy Simon Weil díjat vezessünk be egy európai szinten, amelyel az integrációt, a jobb együttélést támogató szervezeteket, embereket lehetne kitüntetni. Olyanokat, akik a jó együttélést támogatnák, ezért tesznek európai szinten ezt nem csak a helyi munka kvázi melléktermékenkének tekintenénk, hanem valóban Európa számára is ez egy kívánatos célként jelenne meg. Ez a gondolat, amely a felvetésem mögött rejlik, ki kell még fejtenem ezt a javaslatot, de mindenfajta ötletért hálás vagyok. Személyesen arról is meg vagyok győződve, hogy éppen ezen a területen a megelőzés, a deradikalizáció vagy a radikalizáció elkerülése, valamint a tisztességes esélyek mindenkinek való felkínálása egy társadalmon belül, egy közösségen belül, fölülről nagyon nehezen előírható, nem lehet ezt parancsal, előírással elérni. A legsikeresebb út nem a fölülről lefele, hanem az alulról fölfele való építkezés ezekben a kérdésekben, ezért nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amelyet például Nízában végeztek. Ismerem a munkát, amelyet végeztek, de köszönöm a kiegészítést. És tudom, hogy az ilyen munka, az önkormányzati munka, a helyi munka nem olyan egyszerű. Az a munka, amelyet Nizzában és más városokban végeztek az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, nagyon fontos. Volna azért egy kis kérdésem. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a negatív fejlődés, a fiatalok negatív fordulatát viszonylag korán felfigyeljünk erre, vagy a szociális ellátórendszerekben vagy a családokkal való együttműködés során, vagy az egyesületekben, ehm, ahol esetleg önkéntes munkát végeznek. Nos, a kérdésem innen ered, innen fogalmazódik meg, hogyan lehet az ezekből a folyamatokból szerzett információt még jobban az európai tapasztalatcserébe be, beáramoltatni. Mondjuk az olyan jó tapasztalatokat, amelyeket Négyzában, vagy Mechelenben szereztek, vagy más helyen az EU-ban, hogy lehet átláthatóbbá tenni, és mindenki számára hozzáférhetővé tenni, hiszen gyakran azok, akik helyben dolgoznak, megneheztelnek, amikor azt mondják a minisztériumnak, hogy figyeljetek, ez a problémánk, segítsetek, és a minisztériumok túl vannak terhelve, és nem segítenek. Ezt a rendészeti munkában létezik egy szisztematikus adatcsere. Az interoperabilitásról nem csak gondolkozunk, hanem dolgozunk is ezen. Dolgozunk azon, hogy az adatokat gyorsan az egyes tagállamok is megkapják. Valami ilyesmire gondolok a pozitív eredmények adatcseréjében is, az integrációról szóló pozitív modellekről, hogyan lehetne tájékoztatni a másik ország, a másik önkorzatban dolgozó szociális munkást, hogyan lehet arról tájékoztatni, hogy milyen jó tapasztalatokat szereztek az újonnan beérkező migránsok integrációjában, vagy a második generációs fiatalok integrációjában. ugye ez a banlieu, vagy Németországban esetleg a gettó, a no zóna, hát minden országban vannak ilyen problémák, vagy tévesen értelmezett tolerancia miatt nem mertük ezeket a kérdéseket támogat, tematizálni, vagy egy kellemetlen társadalmi diskurzust kellett volna útjára indítani, Egy szóval mi, akik egy szabad és nyitott társadalomban akarunk élni, mindig negatívnak láttuk ezeket a jelenségeket, de társadalomként mégse léptünk fel kellő hatékonysággal ezen jelenségek ellen. Kíváncsi vagyok, tehát, hogy hogy látja ön ezt, és nagyon hálás volnék mindenfajta ötletért, felvetésért, mert a jelentés tervezetemet e tekintetben még meg akarnám erősíteni, célirányosabbá akarnám tenni, markánsabbá akarnám tenni. Köszönöm, Mónika, ezeket a kérdéseket. Nagyon nehéz kérdések voltak ezek, amelyekkel előadónkat szembeállította. Parancsoljon önél szó. Igyekszem nagyon öm, szerény lenni a válaszomban, hiszen öm, ön többet tud a témáról, én inkább csak tanúskodni jöttem a mi tapasztalatunkról. Úgy gondolom, hogy az, annak a kérdésnek fel, a felvetése, hogy hogyan válaszoljunk igazságügyi, vagy felderítése, vagy deradikalizációs szempontból a terrorista jelen, jelenségre, ez fontos, hogy feltegyük ezt a kérdést, elkerülhetetlen, de minél korábban fel kell tenni ezt a kérdést, de ez egy responsív kérdés. A megelőzés viszont a közösség feladata, a helyi közösség feladata, nekik kell ezzel törődni. Nálunk Franciaországban az állam és az egyhez külön választásának elve államelv, ez érvényesül. A katolikus egyház ellen fogalmazta meg magát a történelem során a francia állam, és ez széles körben osztják ezt az elvet az állampolgárok. De persze van a laicitásnak, a világiságnak egy olyan érvény olvasata, amelyben az állam teljesen ki is vonul az egyház, a vallás, a hídgyakorlás kérdéseiből, Feltéve persze ez így működhet, hogyha minden egyes egyház jól, vallás jól együtt él egymással, békésen. Simon Weyre-ről beszéltünk többen. Életében hosszú ideig Nidzában élt, és valóban um, példaértéki volt az ő értéke. Mi Nizzában is, ismerjük azt a területet, ahol a francia hatóságok együttműködésével a zsidó hitközség tagjait, illetve egyszerűen csak a zsidókat összeterelték és deportálták. Ez mélyen él az emlékünkben ez a történet. Simon Weil sorsa is ez volt, És fontos, hogy ezt erről a problémáról ne feledkezzünk meg semmilyen kérdésre hivatkozva. Nos, ez a kérdés, hogy hogyan lehet a jó együttélést biztosítani. Lehet, hogy egy picit túl hosszú volt a bevezetőm. Tehát hogyan lehet a jó együttélést biztosítani? Ez egy olyan kérdés, amelyet a városában mindennaposan megélünk, mindennapi kihíváshoz, hiszen egy, a földközi tenger partján vagyunk, ilyen módon migrációs cél vagyunk, a földközi tengeren keresztül áramlanak a bevándorlók. Különböző migrációs hullámoknak voltunk kitéve, 5-6 generáció óta érkeznek emberek eh, a városunkba, integrálódnak, eh, franciákká válnak, nízaiakká válnak, osztják a közös értékeinket, együtt élünk velük. De ébernek kell maradni. Igyekeztem az önök szakbizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszolni. A Charlie Hebdo elleni támadás 2015-ben történt ez, után elgondolkoztunk, és 15 biztonsági intézkedést hoztunk Niza városában. Ezek közül az egyik a nizzai iskolások számára egy szóróanyagot biztosít, amely a republikánus, a köztársasági értékeket közvetít és mutatja meg. Másrészt a, a, mellett köteleztük el magunkat, hogy a különböző civil szervezetek támogatjuk, akik próbálják integrálni fiatalokat, illetve áttekintjük azokat, amelyek a köztársasági értékek ellen dolgoznak. Utána pedig a világiság értékeit támogató szervezetet hoztuk létre, amely az Alpok és a földközi tenger térség régiójában dolgozik, a testvériség szellemében. meghívjuk a katolikusok, az ortodoxok, a protestánsok, az, a muszlim és az izraeli közösségek képviselőit, bevonjuk őket a munkában és vallásközi megemlékezéseket is szerveztünk. Ilyen módon próbáltuk az együttélést és a vallások közötti kölcsönös tiszteletet, tisztelet gondolatát életben tartani. Még egy lépést tenni szeretnék a 15 megfontolás közül. A negyedik az volt, hogy a szociális kohézió keretét erősítsük meg a városi szereplőknek nagyobb szerepet adva, például a kultúra, a sport területén biztosítva azt, hogy a nehezebb környezetben, nehezebb negyedekben felnövő fiatalok is találjanak integrációs lehetőséget. Fontos, hogy ne kerüljenek el, ne kerüljék el a figyelmünket. Ezen felül még fontosabb az, hogy egy akciótervet is elfogadtunk, egy önkormányzati akciótervet, amely az idegen gyűlöletet próbálja felderíteni. Magánpartnereket is bevontunk, vállalkozásokat, iskolákat, különböző sportrendezvények, kulturális rendezvények lépnek fel a xenofóbia, az idegen gyűlölet ellen. Vagy például egy olyan lehetőséget vezettünk be, hogy a rászorulók ebédet kapnak az iskolában, akár a nyári vakáció alatt is, hogy valamilyen intézményi kötődésük legyen, mindezt a polgármesteri hivatal vezetésével végezzük. Célunk tehát az, hogy minden fajta idegen nyűlöletet felderítsünk, próbáljuk kifogni a szelet a szélsőségesek vitorlájából, Griszbek asszonynak mindjárt mondhatok egy konkrét példát is. Például bizonyos ö, ö, menzákon a hat éves gyerekeknek nem engedték, hogy leüljenek ugyanahoz az asztalhoz. Indoktrinálták őket kvázi, hogy ne üljenek a rossz hitőkkel egy asztalhoz. És ezt a um, um, titkos szolgálat segítségével sikerült kiderülni, és nagyon fontos, hogy ők is megfelelő képzésben részesüljenek. Említettem, hogy július 14-én uh, szakállat viseltem, és elmondtam mindenütt, hogy az összes szakállasról nem mondható, hogy terrorista, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a jelzések értékelése, korai észlelése. Egy olyan hölgy, aki kendőt visel, nem feltétlenül provokátor, provokálni szeretni. Bizonyos táplálkozási szokások nem jelentenek provokációt. És más elemekkel valamú konvergencia esetén oda kell figyelni. És azt gondolom, hogy ebben a másoknak nagy szerepe van. Mi nem szeretnénk ezeket az információkat közvetlenül kezelni, hiszen ezeket először is elemezni kell központi szinten. Mi úgy értékeljük, hogy a jelenlegi feltételek mellett meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezek a jelek, amelyeket a hatóságokhoz továbbítunk, komolyak. Jelenleg, hogyha jelzünk mondjuk egy adott esetet, akkor nem kapunk visszajelzést, és polgármesterként nem kapunk ezért cserébe semmit. Éppen ezért nagyon fontos egy választ kapni a, a, a különböző aktákkal szemben, mint például a FISH-F, mert néha nincs szükségünk arra az informá- információra. Vannak néha olyan jelzések is, hogy ki kivel játszik az óvodában, és azt úgy dönt mondjuk az egyik család, aki nem megy többé uszodába, mert mi mondjuk azt mondjuk neki, hogy ne menjen uszodába, hát ez így, így nem feltétlenül működik. fontos az információt minősíteni. Nagyon fontos a szociális munka, ezt a biztonsággal együtt kell kezelni. Hogyan oldjuk meg a mm, szabadságjogok és a biztonság között feszülő kérdéseket. A francia forradalmárok nagyon brutálisak voltak. Önök nyilván um, ismerik ezt a szólást, hogy nincs szabadság az ellenségnek. Hát egy olyan háborút folytatunk, amit nem szerettünk volna, és hogy ezzel változtatunk a dolgokon, ez egy kicsit naív. És mindaz, amiről döntés történik, ez demokratikus módon, értékelendő módon valósul meg. Hát a törvényeken mindig módosítani kell, és nagyon fontos a polgárok szabadságjogát és biztonságát megőrizni. Én nem érzem magam minősítetnek arra, hogy a puszta vallomásokon túlmutatóan tegyek nyilatkozatokat. és nagyon fontos az említett információkról párbeszédet folytatni, hiszen a mm, helyszínen területeken a polgárok, polgármesternek van felelőssége, az iskolákban, a menzákon, a sport létesítményekben is nagyon oda kell figyelni. És hogyha nem segítünk itt, akkor nem segítjük a közösséget sem. Köszönöm szépen! két-három alkalommal hangsúlyozta a vállatóan, válaszában a pongrészt, illetve a szerénységét, a szerénység fontosságát. Ezek nagyon érdekes javaslatok voltak az összes európai városra nézve, azért, hogy a fenyegetést kezeljük. Nagyon fontos kitartónak lenni, az okokat megragadni, ön tett egy javaslatot, illetve válaszolt a kérdéseket. Anna Maria koracsa Birtasszonynak van kérdése. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szerettem volna a polgármester úrnak. Azt gondolom, hogy mindez nagyon fontos. Stockholm városát és sújtotta egy terrortámadás, sajnálatos módon nem oly módon, mint Nizzában, de ez mégis egy súlyos támadás volt, és az a tapasztalat csere, amiről ön is beszélt, a gyakorlati kérdések, a tanulságok levonása, az együttműködés a jövőre nézve nagyon fontos és értékes egész Európa számára, különösen számunkra is, ami pedig a transnacionális együttműködését, a közterekvédelmet, az urban security-t, a radikalizációt, a kísérleti projekteket, az önkormányzati személyzetek, személyzete, polgármester munkáját. Ezek nagyon fontos javaslatok, mindez a munka, amit ön a közösségében, az önkormányzatban végez és ez a választóvonal nagyon érzékeny, olyan esetekben, amikor nem szeretnénk megbélyegezni egy közösséget, viszont oda kell figyelnünk a figyelmeztető jelekre. Mi el vagyunk kötelezve a gyermek áldozatok védelme témájában, a radikalizáció elleni küzdelemben, hiszen ez egyre fiatalabb korban érinti a gyermekeket, és a gyermekek önmagában nyilván nem bűnösek. Én szeretnék egy politikai témára kitérni, ami nagyon fontos számomra, nagyon fontos egy olyan Európában, amely az extremizmus felé halad, legalábbis bizonyos tagországokban. Sok minden hangzik el a biztonságról, az iszlamizmus, terrorizmus, illegális bevándorlás folytonosan felmerülő témák. Ez egy olyan cél, amelyben osztozunk a polgárok védelmében. Azt gondolom, az az út, amit ön jelzett, az eltökéltség, az összes eszköz igénybevétele, amit a demokrácia ad nekünk, és az a munka, amit végzünk Hagen Stevens asszonyal és Mónikával jelentésben, annak érdekében, hogy az európai együttműködést megerősítsük, az együttműködés összes formáját, ezek mind azt mutatják, hogy a, jobb oldal által kijelölt út, illetve a radikalizált jobb oldal által kijelölt út nem megfelelő út, és hogy a közösségeket egymás ellen kijátszuk, ez nem megfelelő, a vállásokat egymás ellen állítjuk, ez nem megfelelő út, rövid távon sem, és hosszú távon sem, és Európában más megoldások is vannak, és politikai szinten ez nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm. Itt elhangzott egy nagyon fontos kérdés, ez nem is igazán kérdés volt, hanem egy elemzés. És azt gondolom, hogy ez a politikai felhívás egy alapvető kérdésre tér vissza. Ön nyilván szerény, de egy nagyon hasznos felbújásítást is adhat nekünk. Köszönöm. plus, plus une réaction euh, à votre propos. Je crois qu'aucun extrême. Csak reakciót kérünk. Semmilyen extrémizmus nem lehet vála válasz. Ha megnézzük, hogy hány támadás zajlott Európában, azt látjuk, hogy e, nem egy közösséget támadnak, és a, az első áldozatok egy nő volt, aki um, fájtlat visel, tehát sokan vannak, sokakat ér el az extremisták támadása, itt a kockáztatás a mód, és ezt, ezt kell kivédeni, és az extrémizmusnak ez a formája Ezért lenne fontos, hogy akár városok között is útlevelet kelljen felmutatni. Nem, nem ez a megoldás. A másik megközelítés az, hogy azt mondjuk, hogy nem, semmit nem kell, ten, kell tennünk, ez egy átmeneti állapot, túl leszünk rajta, az extrémizmus, a szélsőségeség nagy veszély. És nagyon fontos a deradikalizációt elérni. 2016-ban Nizza pár nappal a támadás után én magam is akkor értem vissza az áldozatok temetéséről. Az emberek a gyűlöletről beszéltek, lövöldözni akartak. mi pedig a választott képviselők felkeresték ezeket az embereket, akik radikalizálódtak, nőket, férfiakat, és azt mondták nekik, hogy nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy együtt kell dolgoznunk, ne legyünk túl naivak. Christian Esztezi azt mondta, és lehet, hogy ez megdöbbentő, azt mondta, hogy nem nyerhetjük meg a háborút a béke fegyvereivel. Rendben, egybe kell, egyet kell ér, érten, értenünk abban, hogy mi az, ami közös, és mi az, amit meg kell védenünk, és milyen rendelkezésre álló eszközeink vannak a védelemhez. Ebben kell állás, közös álláspontra jutnunk meg kell vitatni, hogy hogyan kezeljük ezeket a dolgokat, ez meg is történt Franciaországban. Van egy lehetőség, ami nem csak Franciaországban áll rendelkezésre, ez az rendkívüli állapot, ideiglenes állapot, amelyet megfigyelnek, hiszen az extrémizmus nem, vál, nem válasz. Azt látjuk, hogy bárki radikalizálódhat, és akkor a fontos dolog az, hogy egy modellt, egy társadalmi modellt védjünk meg, és legyenek eszközeink, amelyet értenek az emberek is, mert hogyha az emberek azt gondolják, hogy nem történik semmi, nem teszünk semmit, akkor maguk is radikalizálódhatnak, vagy még rosszabb eszközökhöz nyúlnak, saját kezükbe veszik a dolgok irányítását. Arra kértem a főügyészt, hogy egy változóra figyeljen oda nagyon, a közösségen belüli e, támadásokra a július 11-e támadás után, és nem is emelkedett a keresztény vagy muszlim vagy zsidó imahelyek elleni támadás száma. A kockázat az, hogy az az ember, aki úgy érzi, hogy manipulálják, ő belerohanhat másik öt tíz emberbe. El kell fogadnunk, hogy ez is egy vélemény, és határozottan biztosítani kell az embereket, hogy mi ezért kiállunk, ezért a modellért kiállunk. Mert hogyha ezt a benyomást keltjük, hogy nem állunk ki a társadalom modelléért, akkor az a modell kihal és olyan emberek veszik át a helyét, akiknek a módszerei már nem megfelelőek, nem irányíthatóak. Ezért azt kell elérnünk, hogy a polgármesterek, akik ugyanazokba a problémákba futnak bele Európában, fel, vegyék fel egymással a kapcsolatot, és dolgozzanak közvetlenül együtt. Sokkal több a kozos feladatunk, mint az ellenfeleinknek azokban a városokban, ahol támadások történtek, és hogyha az áldozatok száma kerül a e, címlapokra, illetve az, hogy a fundamentalisták támadhattak-e, lehet ez Franciaországban, vagy máshol. Amikor tehát beszélünk, be kell látni, hogy a terrorizmusnak, a radikalizmusnak van egy városi dimenziója, és nem csak a városokban történik ugyanez, hanem Elsősorban ez a szenhi, színhely olyan módszerekkel és hálózatokkal, ami, amihez polgármesterekre van szükség, különösen a, és a bizottságra és a parlamentre. Ki kell dolgozni azt, hogy hogyan lehet olyan ö, ö, fórumokon együtt működni, ahol nem csak munkáról van szó, hanem köz, központi kérdésekről is um, um, ez eszközök kellenek. Lehet, hogy ezt az egészet leegyszerűsítettem. Mi a polgármesterekre van szükség? Azért, mert csak ők tehetik meg mindezt, nem a közvetítők, az állami közvetítők. Megfelelő jogszabályi eszközökre is szükség van, de egymással kell felvenni a kapcsolatot, hogyha elmegyünk Nizzába, és megnézzük, hogy hogyan ke, hogy a Promenade des Anglais hogyan lehet biztonságosabb betenni, meg kell tanulni, és vannak témák, amelynek mi nagyon örülünk, és amelyek közös témák, e, és ezt a párbeszédem e, alkalmával veszük észre, hogy ugyanaz történik a legtöbb európai városban. Európai segíthet nekünk, oly módon, hogy te, lehetővé teszi a polgármestereknek, hogy egy struktúrán belül saját tapasztalataikat megbeszélhessék, hogyan lehet küzdeni a radikalizmus ellen, és hogyan lehet a közterek biztonságát növelni, mert ezek a területek, ahogy Franciaországban a ö, nép kezében vannak, ezért, lehet, ezért kell a jó gyakorlatokat ki, kell kicserélni, és aztán meg kell beszélni a finanszírozás is, ami nem a legfontosabb, de mégis nagyon releváns. És ahelyett, hogy egy nagy projektet létrehoznánk, Köszönöm szépen ezt a nagyon világ és, világos és realista választ. Mielőtt megadnám a szót a szocialisták képviselőjének, én Szeretnék a legutóbbira válaszolni. Hogyan lehet ezt a jó gyakorlatok cseréjét megszervezni városok között? Van-e fórum erre? Találkoznak-e mondjuk évente egyszer? Vagy ennél struktúráltabb a párbeszéd? Találkoznak-e a francia városok, az európai városok, a harmadik országok? Hogy működik az egész? Válasz? A nizai nyilatkozat aláírásán túl beszéltünk ezekről a dolgokról bilaterálisan is, mert azt gondolom, hogy be kell nézni, meg kell, látni kell ezeket a dolgokat, szervezhetünk 10-20 ember számára látogatást, és ez meg is történt, és amikor az emberek eljönnek Nidzába, fogadjuk ezeket a delegációkat, és azt mondjuk nekik, hogy nem azért jöttek, hogy tanuljanak, azért jöttek, hogy kicseréljük a tapasztalatokat, és ez mindenünk számára tanulságos lehet. Egyes hatóságok úgy gondolják, hogy ők, és ennél egyszerűbben is meg lehet oldani a problémákat. Nem nagyon struktúrált ez a párbeszéd. Jó lenne, hogyha az Európai Unió égisze alatt történhetne mindez. Köszönöm szépen nagyon egyetemű üzenetet kapott, kapott a bizottság, tehát Belgia, Belgium, Franciaország, Svédország és Németország után most e, egy, most a szociálisták tesznek fel egy kérdést. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy itt van a nizai önkormányzat képviselője. Niza számunkra nagyon fontos város Romániában. Szép emlékem, amikor a Promenade des Anglén sétáltam, nem is egyszer életemben, hanem többször. A Negresco szállodát, egy eh, szálloda névadója egy román család volt. De sajnos a támadások után félelem tölt el, nem csak fizikai félelem, hanem inkább bármióta ott járok, mindig a szörnyű képeket idézem fel, a sok halottat, a sebesülteket. Ezek a képek beszöknek a gondolatomba, amikor itt akarok sétálni. Szörnyű, ami történt Nizzában. és persze sok hibát is elkövetett a titkosszolgálat és a rendőrség. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a terrorista az elkövető, aki a kamiont, a teherautót vezettem, hm, őt megállította a rendőrség, megkérdezték tőle, hogy hova tart. És azt mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy fagylaltot akar eladni. És erre beengedték a, a sétányra. Hát ez szörnyű. Persze ugye ez volt a nemzeti ünnep, tűzijátékokat robbantottak. De mit is akarok kérdezni? Nagyon fontos, hogy a francia állampolgárok bízzanak a nizai önkormányzatban, nizai rendőrségben, és ha jól emlékszem, volt egy vizsgálat a támadás után. Ezen szörnyű terrorista támadás után. Én többször próbáltam megtalálni, hogy milyen végkövetkeztetésre jutott ez a vizsgálat. Kimutatta, hogy hogyan válhatott lehetővé, hogy egy ilyen szörnyű támadást elkövessenek. Tehát mi volt a vizsgálat eredménye? Köszönöm. Köszönöm ezt a kérdést, képviselő úr. Azt hiszem, hogy kiábrándítom, hiszen a vizsgálat még nem zárult le. Két csapás irányban zajlik a vizsgálat, egyet, egyet a terrorizmus elleni ügyészsége vont magához Párizsban. Ugyanakkor van egy másik vizsgálat, amely a hatóságok felelősségét akarja megállítani, megállapítani, akár állami, akár önkormányzati, bármilyen hatóságról is legyen szó. Az ügyész Niza város ellen és az állam ellen indított vizsgálatot. Egy vizsgálóbírót már kineveztek, a vizsgálat még zajlik, és mint hogy Niza városa a felek, az érintett felek között van, ezért talán megértő, hogy nem nyilatkozhatom a kérdésről. Ami pedig a kiábrándultságot, a csalódást illeti. Azt is gondolom, hogy az áldozatoknak, rókonaiknak szükségük van arra, hogy tudják, mi az igazság. Erről nem nyithatunk vitát, mindent megteszünk annak érdekében, hogy felderítsük, mi volt az igazság, milyen hibákat követtünk el. Mindent megteszünk ez ügyben. Amit pedig arról mondott, hogy az elkövetőt a rendőrség megállapít, megállította és engedték, hogy behajtson, ez nem a támadás napján, hanem egyel, egy nappal korábban történt. Tehát még egyszer mondom, hogy nem a nemzeti ünnep napján, nem a támadás napján engedték ezt be. De van még egy kérdés itt, amelyet feltett, hogy hogyan lehet megerősíteni a biztonságot. Nos, talán kicsit provokat, provokatív választ akarok adni, nem lehet a biztonságot garantálni. Sem én, sem senki más, aki komolyan veszi magát, nem mondhatja azt, hogy ma nem lehetne támadást elkövetni. Bárhol el lehet követni támadást. Azt kell tennünk, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek a látogatóink és a lakosaink, amelyek között úgy élhetik a látogatók és a, és a lakosok, hogy folytathatják a normál életüket, és nekünk, az önkormányzatnak pedig megfelelő módon kell biztosítani a rendezvényeket. Valóban az egyéni traumákat nem felejthetjük el, ott voltunk sokan, ott voltunk az angolok sétányán, vagy láttuk a képeket. Egy szóval bármilyen megoldást kell találnunk arra, hogy a július 15-e után is folytatni kellett a munkát, és folytatni kellett az életünket, egyszerűen azért, hogy a traumát magunk mögött hagyjuk, hogy tovább lépjünk az életünkben. la collectivité. Itt az individuális dimenzióra a közösség is választ tud adni, orvosi, pszichológiai, viszont az, hogy az egyén új, hogy építi fel újra magát, ebben nem tudunk beavatkozni hogyha visszatér valaki az angolok sétányára, akkor semmiféle jármű ide nem tud bemenni, de ez attól még nem változtat a promenádon. A polgármesterként ezt hogy oldjuk meg, hiszen a városnak európai hagyományai is vannak, a déli földkőtenger térségen feltétlenül, mint annak ide az Agora fórumok, tehát mi szeretünk együtt kint lenni, közösségként, nem csak a futballmeccset nézni, ez a közös kultúránk része, éppen ezért nagyon fontos a köztereket így szervezni. És fontos, hogy az emberek ne féljenek. Tehát itt nem garanciáról van szó, hanem olyan feltételek létesítése azért, hogy um, nyilván semmilyen közhatóság nem tudja garantálni ezt, hogy nem lesz baktérium abban az ételben, amit megeszünk. Európában nem halunk bele abba, amit eszünk, korábban ez még jellemző volt nagyon régen. Itt ugyanerről van szó, azért, hogy megfelelő szintű biztonságot tudjunk garantálni, ennek a feltételeit kell megteremteni. És ezután következik az egyéni fellépés. És minden jó volt tegnap este. Olyan helyeken, ahol ez nem szervezet volt, és emberek kitették a televíziót az éttermekbe, ott történtek zavargások, de a szervezet köztéren nem tehát fontos erről pár beszédet folytatni, tehát egyéni fájdalmakat nem fogjuk tudni megoldani, és senki nem tudja garantálni azt, hogy soha nem lesz többé terrortámadás, mi akkor is, hogyha kiszorítjuk a járműveket, hát csak azt tudjuk kifelé közvetíteni a polgároknak, hogy kezünkbe vettük a dolgokat, és azt gondolom, nagyon fontos, hogy a polgármesterek erről beszélhessenek. A traumatizmus mindannyiunkban jelen van. DJ Home egyik képviselővel beszéltem. Tehát itt nem pusztán egy sebről van szó, hanem egy begyógyult sebről, de ez a seb már eh, nem nyitott seb. Köszönöm, köszönöm szépen Filip Radálnak ezt az előadást. Köszönöm szépen a válaszait, a kérdésekre, köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseit, még akkor is, ha kevesebben voltak jelen, mint ahogy ezt reméltük. Ez az utolsó munkahét, és feladatok még vannak a kollégáknak, akik nem jöttek el, elmulasztották ezt a találkozót, nagyon sűrű volt a témák köre, egy humanista megközelítést hallottunk, amely egy szörnyű tapasztalatból indult ki Nidzában. És ön elmondta az előadás elején, hogy a az áldozatokért dolgozunk, de az élő biztonságának garantálásáért is. Tehát itt uh, ugyanannak a dolognak a két aspektusáról van szó, tehát nagyon fontos uh, eltökélten tovább lépni a Nicé példa kapcsán, és a javaslatok, amelyeket ön megfogalmazott, nagyon világosak, ezek egy autentikus tapasztalatra támaszkodnak, egy tényleges tapasztalatra, hogyan lehet mérni azt, hogy a polgárok életében ez a trauma mit jelentett, de a város számára ez ugyanúgy igaz, és azt gondolom, hogy ez önök hozzáállása példamutató, ellentétes arányban van ennek a vitának a sűrűsége a terem sűrűségével. Köszönöm szépen, önt mindig szívesen visszavárjuk. Folytatódik majd az eszmecsere. Hallottuk az összes javaslatot, és azokat a megfogalmazásokat, amelyeket ön összeállított. A Negreszkóval kapcsolatban van kérdése? Köszönöm szépen. Elnézést, hogy még egyszer szólt kérek. Azt gondolom, hogy jó lenne egy látogatást tervezni Nidzában, nem csak a polgármesterrel, hanem a rendőrség vezetőjével, a belbiztonsági főnökkel találkozni. Azt gondolom, ez igen hasznos lehetne, és pontosan olyan szervezetekkel találkozni, akik a áldozatok helyzetével foglalkozik. Elnézést, hogy még egyszer szót kértem Pusztán egy javaslatot szerettem volna megfogalmazni, természetesen látni szeretnénk a Hotel Negreszkót is. Nyilván ez egy ötlet, amiről majd gondolkodunk, eddig nem sikerült megszervezni, négyzet hívtuk meg hozzánk, de minden megvalósítható, a jelentés elkészült, várjuk a fontos módosítókat, és természetesen tervezhetjük ezt a látogatást, de a logika az kevésbé stimmel, de hát nyilván mm, egy nagyon jó hotelbe ellátogathatunk. Köszönöm.